Után fog sor kerülni a szavazásra. A következő napi rendi pont öt állásfoglalás indítvány Kínával kapcsolatban és a halálbüntetéssel kapcsolatban. Először is Dekeizer asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A Kínával kapcsolatos állásfoglalást a továbbiakban nem, haj, nem vagyunk hajlandók aláírni, mi egy szocialista, demokrata állásfoglalást nyújtottunk be, amely mindenféle korlátozás nélküli. Ez az állásfoglalás, ez mindenféle struktúra nélküli össze-vissza a minden párbeszéd lehetőségét megszünteti a dalai lámára utal, keresztény üldözésekre, stb ezzel ö, azt mondja, hogy nyit, ö, ajtót nyitunk. Nem. Pontosan azt veszélyeztetjük, amit ö, akiket meg akarunk menteni, azokat a tibetieket és újgorokat, akiket a kivégzéstől szeretnénk ö, megmenteni. Fontos, hogy Kína megnyissa az ajtaját nem csak a ki, ö, kultúra és a kereskedelem előtt, hanem az emberi jogok tiszteletben tartása előtt is. November 30-án párbeszéd lesz Kínával. Az elnökségtől kérem, hogy az új partnerségbe továbbra is szerepeltesse a kínai emberi jogok tiszteletben tartását, tartásának záradékát. Köszönöm. Two minutes. Köszönöm, Higgins úr, két perc. Uh, uh, uh, President. Elnök úr, én támogatom annak az követelését, hogy töröljék el a halált büntetést, különösen, hogyha kisebbségek ellen fordulunk, fordulnak ezzel. Az Európai Unió és más globális partnerek, amikor kritikai megjegyzéseket tesznek a kínai emberi jogsértésekkel szemben, túlságosan óvatosan foglal, fogalmaznak. más problémákat pedig egyáltalán nem is nevesítenek. És ez talán arra vezethető vissza, mert a kereskedelem az rendben van, mindenféle más problémát pedig azt alá söpörnek. De látnunk kell pontosan, hogy miről, mi is folyik Kínában, hiszen a munkásokat gyakorlatilag kizsákmányolják Kínában több tíz millió migráns munkavállaló rettenetes körülmények között kell éljen, dolgozzon, és a gyermekeik szenvedik el ezeket a körülményeket minden nap. Az Európai Unió és az USA és multinacionális cégekkel gyakorlatilag a profit érdekében asszisztál is Kínának mindehez. Az elnyomás egyre nagyobb Kínában, sőt, amióta a kínai stalinisták sztálinisták a gazdaság fejlesztésének címszava alatt ezt a munkaerő elnyomást kultiválják. Ugyanígy elnyomják és üldözik a kritikus újságírókat. Kiutasítják az országból, mint például Vincent Kohler kollégám, aki a China nál publikál, és kéri a munkások jogainak a tiszteletben tartását, a szakszervezeti jogokat, mi történik az ilyen emberekkel? Természetesen szükség volna ezeknek a jogoknak a az ismertetésére, az aktivistáknak a támogatására, szükség lenne a véleményszabadságra, de sajnos mindez Kínában nem létező rettenetesen bürokratikus rezsimről van szó, oligarchákra gondolhatunk Kína vonatkozásában, ugyanúgy, mint annak idején Oroszország vonatkozásában. Köszönöm, Higgins úr, Andri Kiene asszony. Elnök úr, igen tisztelt biztos úr. Kínával kereskedelmi együttműködésünk van, Kína tavaly az olimpiai játékok házi gazdája volt. De azonban, ami az emberi jogokat illeti, Kína igencsak hátul kullog. Kínában a békés tüntetéseket rendre erőszakkal feloszlatják. Az embereknek mindenhol legyen meg a joga, hogy tüntessenek a kormányok a politika ellen. Kínában ehelyett a kormányzat brutálisan eh, szétveri a békés tüntetőket, sőt több százat meg is gyilkolt. Most az újgurokról szólnék, akiket rendre kivégeznek, amennyiben felmerik emelni hangjukat a brutális állami elnyomás ellen. Kedves kollégák! Kína nagyon sokat eh, haladt előre abban a tekintetben, hogy a kereskedelmét javítsa. Azonban Kínában napirenden vannak a kivégzések. Szerintem mindenképpen moratóriumot kellene elrendelni Kínában a, ebben a tekintetében, és az egy Kína politikát is felül kellene vizsgálni. Köszönöm, most pedig azt mondja, egy perce kapsz. Kína hat sich in den letzten Kína az elmúlt években nagyon sokat fejlődött, az életfeltételek is jelentősen javultak. Azonban ilyen haladás nincsen az emberi jogok védelmében. Kínában az etnikai, vallási hovatartozástól függetlenül üldözik az ellenzéket. A tibetieket és az ujgurokat jobban üldözik, mint korábban a legfőbb kínai bíróság 2007 óta felülvizsgálja az összes halálos ítéletet, és remélhetjük, hogy néhány halálos ítéletet megszüntetnek. Azonban Kína világbajnok a kivégzésben. 2008-ban több mint 2800 embert végeztek ki, és ezek csak a hivatalos adatok. Kína a globális kivégzések 70%-áért felelős. Ezen kívül Kína sokkal több bűntényt büntet halállal, mint korábban. Tehát 68 olyan bűncselekmény létezik, amely miatt Kínában halálbüntetés jár. Azt követeljük Kínával, hogy a kivégzési moratóriumhoz csatlakozzon. Köszönöm. Most pedig szeretném a frakciók képviselőinek átadni a szót. Rivellini úra néppárt részéről a következő. Köszönöm, elnök úr. Hasonlóképpen érzek, mint az eletem szólók, Obama úrra gondolok, aki éppen most kapott, kapta meg a Nobel béke díjat. Azt hiszem, hogy nem kell megismételni a baloldali politikai pártok politikai hibáit, akik csak beszélnek a jogsértésekről. A kisebbségeket védeni kell Kínába ugyanúgy, mint mindenütt máshol is stratégiát kell kidolgoznunk, minden érintett erőt ko- e- e- koordinálnunk kell a e, parlamentben. A közös stratégiának azt kell jelenteni, hogy nem szabad homályos megbeszéléseket folytatni a kínai hatóságokkal. Hogyha azt gondolják, hogy a kínai kisebbségek és a halálbüntetés problémáját meg tudják oldani Kínába, anélkül, hogy ebbe ne vonnák be a kínai kormány, akkor súlyos tévedésbe vannak. Igenis a kínai kormánynak ebben nagy szerepe van, ezt el kell ismerni. Jobb tárgyalási alapot kell találni a nyugati világ és Kína között folytatott tárgyalásokhoz. Már csak néhány nap van a Nankingi EU-Kína csúcsig. Koordináljuk mindenkinek az erejét a fennmaradó írőben miért most beszélünk erről, hogy hogyan tárgyaljunk a kínai kormányjal? Új formátumot kell kialakítani, új kapcsolatokat a kínai kormányjal és hatóságokkal. Én ezt a fajta megatartást nem támogatom, ez rongálja ö, a kilátásainkat. Köszönöm. Köszönöm. Szépen. Köszönöm. Egy percre Anna Gomes, a szocialisták és demokraták nevében. Kínában elnézést. Posselt úr, Posselt úr, ügyrendi kérdés, elnök úr. A frakciónk nevében tartották ezt a felszólalást, és az elnökök konferenciája azt kérte, hogy ezt a pontot tűzzük napirendre, és szavazni is szereznénk. A személyes véleményét hangoztatta a kollégánk, és nem a frakció véleményét. Értem, Posselt úr? De megállapodtunk abban, hogy egy bizonyos idő jár minden frakciónak, és minden frakció egy percet kap. Köszönöm, most pedig Anna Gomez következik. Továbbra is minden alapvető jogot, polgári szabadságjogot követelni fogunk. Etikai alapkövetelményeket nem tartanak be. Hucsáunak adtuk a Szaharov díjat, és a több másokat is üldöznek, azokat, akik a rendszert kritizálják, azokat üldözik, a politikai elnyomás, megfélemlítés, kivégzés, ezek olyan intézkedések Kínában, amelyeket állandóan alkalmaznak, hogy az embereket megfélemlítsék, pedig Kína az ENSZ tagja, és ott számos egyezménynek tagja is. A kínaiak nem mások, mint, mások, mint más emberek, ők is szeretnék a saját ö, jogaikat. Van Bálán úr következik egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Liberálisként ellenezzük a halálbüntetést, de itt a halálbüntetést Kínában arra használják, hogy elnyomják a kisebbségeket, mint például a tibetieket vagy az ujgorokat. Úgy gondolom, hogy ez nem demokrácia, nem tartják figyelembe, nem tartják tiszteletben az emberi jogokat Kínának, változnia kellene, nyomást kell gyakorolni velük szemben. Tudom, hogy ez nehéz, mert ez egy nagy piac, de ezt próbáljuk ezzel az állásfoglalással. Köszönöm szépen. I thank you. Now, Madam Hautala, for one minute. Köszönöm szépen. Hautala asszony következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Miért is van ez az ellensorolás a párbeszéd miatt? Azért, mert jelenleg az EU-Kína csúcs találkozót készítjük elő, és ebbe beletartozik az emberi párbeszéd, és ezt próbáljuk elősegíteni. Itt a parlamentben, az emberi albizottságban az a feladatunk, hogy a bizottságot és a tanácsot arra emlékeztessük, hogy az emberi jogi párbeszéd eredményének egyértelműen meg kell jelennie, a csúcs találkozó során is. Remélem, hogy de Hücht úr, úr hallgat engem, mert úgy látom éppen valakivel beszélget. Nagyon fontos az, hogy lezajlódjon ez a emberjogi párbeszéd Kínával. Nagyon fontos eh, az, hogy Kína megértse azt, hogy csak akkor tud továbbfejlődni, ha nyitottá válik, és hogyha az embereknek megadja a véleménynyilvánítás szabadságához való jogot. Ettől nem lehet eltérni. Kreatív erőre van szükség, nem pedig elnyomásra Kínában. Az emberi jogok egyetemesek, nem tudjuk Kínát kivételként kezelni. Egyetetek Gomes asszonya. Úgy gondolom, hogy ugyanúgy kell felépnünk Kínával szemben, mint más országokkal szemben. Köszönöm szépen, tanok úr, egy percben. Elnök úr, már régóta kritizálom itt az emberi jogok hiányát a kínai köztársaságban. A békés tájvániak meghurcolása, és aztán az azt is kritizáltam, hogy elnyomják a békés tibeti kultúrát és egyéb kisebbségeket, a cenzúrát, beleértve a médiát, az internetet és a Google-t Kínában. Elítélem azt a brutális megnyilvánulását ennek, mint például a halálbüntetést. Mind a mellett a konzervatív frakció úgy tekinti, hogy ez saját lelkiismereti kérdés, ahol a haláli büntetés a legkomolyabb bűncselekmények esetén, a halált okozó bűncselekmény esetén jogosa vagy sem. Nagyon sok kínait is brutálisan meggyilkoltak, és ennek ellenére szeretnénk, hogyha harmonikusabb lenne a kapcsolat a, a különböző muzulmán kisebbségekkel is. És én is, mint mások a frakcióban fair tárgyalást akarunk. Köszönöm. Now Mr. Kaczmarek. Köszönöm szépen, Kacsmarek úr következik. Köszönöm, hölgyeim és uraim! A néppárt támogatja a az állásfoglalási tervezetet. Meglep eh, engem az állásfoglalása a többi kollégának egy sor más eh, eh, frakcióból, Eh, hogy ne ökössük össze eh, az emberi jogokat, eh, és ne vessük fel ezt a kérdést most, mert hamarosan jön egy újabb csúcs találkozó Kínával. Azt gondolom, hogy el kell kerülnünk a kettős mércét, nem szabad befognunk a szánkat csak azért, mert ez az ország egy nagyon fontos kereskedelmi partnere az Európai Uniónak. Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb feladata az Európai Uniónak, hogy megvédje az emberi jogokat, függetlenül attól, hogy azok megsértése kis országban, országban történik, vagy nagyországban, legyen az Laos, Vietnám, vagy Kína. Kínában követik el a legtöbb, végzik ki a legtöbb embert, és a leg alapvetőbb jogi garanciákat sem adják meg a fogvatartottaknak, például a védelemhez való jogot. Nem régen ünnepeltük a berleni fal összeomlásának 20. évfordulóját. Ha akkor nem lettünk volna bátrak, Európa most máshogy néz neki. Köszönöm, elnök úr. Szeretném hinni, hogy a halálbüntetés a 21. században eltűnik, és ezeket az eszközöket, amelyekkel végrehajtják a halálbüntetést, már csak múzeumokban fogjuk látni. De ehhez még hosszú utat kell bejárnunk. Kína a vezető a számok növekedését illetően, de a halálbüntetések számát illetően is. Van, aki azt mondja, hogy egy nagy ország másképp nem járhat el. Az Egyesült Államokban egyes államok is alkalmazzák a halálbüntetést, de amikor stratégiai partnerkapcsolatról beszélünk az EU és Kína között, amely mindkét fél számára rendkívül fontos, Pekingnek váltania kell, a halálbüntetést el kell törül, törölnie, és a kisebbségekkel kapcsolatos dialógus terén is vál, váltania kell, és az együttműködés és békés egymás mellett élés terén is. Dank. Lichtenberger aztán egy percre. Köszönöm szépen. Az emberi jogok kérdése, illetve a kisebbségek tiszteletben tartásának kérdése, ez már régóta tartó konfliktus az Európai Unió, illetve a Kínai Népköztársaság között. A kisebbségek kérdése egyre súlyosabbá válik, főként az olimpiai játékok vége óta, és ezért meg kell állapítani azt, hogy a tibetiek, illetve az ujgurok nagy, mert, nagy, nagyon is lettek nyomva az elmúlt hónapokban. Ezért nem tudom megérteni azt, hogy a kilences pontot nem vették fel az állásfoglalásba, vagy nem akarják felvenni, pedig itt pontosan a békés párbeszédről van szó az elnyomás helyett. Kína nagy szereplő a világban, és hogyha elismert szereplő akar maradni, akkor tiszteletben kell tartania az emberi jogokat Kínának, és nem szabad, hogy ez csak az alkotmányban álljon, hanem ezt meg is kell valósítani. Ez az, amit a tibetiek, illetve az ujgurok, illetve az emberi jogi aktivisták, ez az, amit követelnek Kínában. Köszönöm szépen Lichtenberger asszonynak, most pedig Passzelt úr következik. Tisztelt elnök úr, egyszer már elmondtam, hogy az ujgurok kongresszusának célja az az, hogy az ujgurok szabadok legyenek, ugyanúgy, ahogy korábban mások is követelték. Ez, ezt szeretné továbbra is az ujgurok. Franz József Strauss mindig is védte a szabadságot, és ő volt az, aki gondoskodott arról, hogy Kínával a lehető leghamarabb kialakuljanak a kapcsolataink. Nem zárja ki a két dolog egymást, jó kapcsolatok Kínával, de fel kell lépnünk egyelőre a jó, illetve amellett, hogy tiszteletbe tartsák a vallási szabadságokat. Nem lehet az, hogy hogy a rendőrség betörjön magánlakásokba és átutassa azt, vagy csak azért tartóztassanak le valakit, mert gújgur, és azt mondták, hogy kémek. Tehát látszik, hogy milyen eh, módszerekkel dolgozik Kína, ezt nem lehet elfogadni. Eh, itt gondolhatunk a, eh, a halálra ítélésre, ami zajlik Kínában, ezt nem lehet elfogadni. Botikofer úr következik. Tisztelt elnök úr, az, hogy az Európai Parlament felszólal akkor, amikor meg lehet menteni embereket a halál büntetés elől, azt én egyértelműnek tartom, ezért támogatom azt, hogy létrejöjjön a moratórium a halálbüntetéssel kapcsolatban. Az, hogy fellépünk az emberi jogok mellett, azt nem szabad kihasználni arra, hogy Kínának Kínát kioktassuk, hogy megkérdőjelezzük a hozzáállásukat, vagy arra nem lehet kihasználni karikatúrát csináljunk Kínából. A szabadság, a társadalmi harmónia létrehozása érdekében kell az embereknek segíteni, nem pedig amiatt, hogy, hogy jó színbe tönjünk fel. Nem hiszem, hogy most ebben az állás foglalásban meg kell jelenni a 9-es pontban a tényleges autonómiát a nem memorandumnak, mert ez nem aktuális, és azt szeretném, hogyha a jövőben, ez az utolsó mondatom, elnök úr, azt szeretném, hogyha a jövőben az EU-Kína csúcs találkozó előtt egy széles körű vitát folytatnánk Kína, illetve az EU közötti kapcsolatokról, amelynek során minden témát lefednénk. Köszönöm szépen, egy kicsit hosszú mondat volt ez, de hát akkor is. Schulz úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Szeretnék ahhoz csatlakozni, amit Butikoffer úr is elmondott. A frakcióm azt, azt kérte, hogy az ujgurok kínai kivégzése miatt, illetve a halálbüntetések kiszabása miatt beszéljünk erről az iráni iráni csalások, választási csalások miatt, azért, mert itt valóban egy fenyegető helyzet áll elő emberi jogi szempontból. Az, hogy Kínában lábbal tiporják az emberi jogokat, mégpedig mértékben, azt tudjuk. Ez egy elfogadhatatlan állapot, de az elnökök értekezletén azt kértük, hogy a két dolgot válasszuk el. Tehát egyrészt vannak a, a sürgősségi kérdések, a küszöbön álló kivégzések kérdése, illetve a másik kérdéskör Európa és Kína kapcsolata gazdasági szempontból, vagy fegyverkezési szempontból. Ezt a vitát az EU Kína csúcs találkozó kapcsán kellene lefolytatni. Ezért van az, most egy ilyen összebiztosság jött ki ebben az állásfoglalásban, és ezért mi csak a sürgősségi kérdésekről szeretnénk szavazni, nem pedig erről az agyvasságról, ami itt van ebben az állásrólásban. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most következik a spontán felszólalások ideje. Két percünk van csak, ezért a

ellenezzük a halálbüntetést, akárhogy is, akárhol is történjen az a világon. Azt is ellenezzük, ellenezzük hogyha a kisebbségeket, vallási kisebbségeket nyomják el. Ez is megtörténik Kínában. Sokan úgy gondolták, hogy már az olimpiai játékok miatt jobban fognak figyelni a kisebbségekre, és hogyha koncentrál rájuk a világ, akkor kevésbé fogják megsérteni a kisebbségek jogait. Ez nem így történt, e, továbbra is történnek kivégzések, és ezért erről kell beszélnünk, mert kilenc újgurt végeztek ki november során. Két tibetit is kivégeztek. Hamarosan sor kerül az EU-Kína csúcs találkozóra. Kína nagyon fontos kereskedelmi partnerünk, erre már utaltak többször is, és ezért ez kellemetlen néha, hogy meg kell említenünk ezeket az, ember, az emberi jogok megsértését, de erről állandóan beszélnünk kell, hiszen nem szeretnénk, hogyha bárhol is a halálbüntetés megvalósulna, ezért nagyon fontos az, hogy 2007-ben a parlament már moratóriumot hirdetett a halálbüntetés ellen. Dank, pan Kurski. Kurski úr. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jako Polak... Elnök úr, lengyelként is mindig úgy érzem, hogy felgyorsul a szívverésem, amikor a kínai emberi jogok kerülnek eh, szóba. Emlékszem, amikor eh, Lengyelország ünnepelte a függetlenségét, eh, és először rendezett kommunista mentes szabad választásokat. Nagyjából ezzel egy időben láttuk a tankokat Kína utcáin, amelyekkel elpusztították a tüntetőket a Tiananmen téren annak idején megtalálták a receptet sokan, hogy hogyan lehet fellépni, eh, a nyugat megtalálta a receptet, hogyan lehet fellépni a kommunizmus ellen a nyugaton. Egyelőre ez a recept Kína vonatkozásában nincs eh, meg. Látjuk eh, azt is, hogy a tavalyi évben először úgy döntöttek a hatalmasságok, hogy bolykottálják az olimpiai játékokat, majd később mégis úgy döntöttek, hogy süket fülekkel hallgatják a sikolyát a, a kínai e, ellenállóknak, e, hiszen tudjuk, hogy milyen e, körülmények vannak ott, munkatáborokban halnak meg az emberek, minden ok nélkül tartóztatnak le sokakat. Éppen ezért ennek helye van ebben az állásfoglalásban. Ne felejtsük el soha az emberi jogokat elsődlegesek a gazdasági szempontokkal szemben. Köszönöm, és most pedig a bizottság kap szót, biztos úr. Uh, uh, Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Hadd ismertessem akkor, hogy hogyan is állnak az EU-kínai eh, kapcsolatok. A eh, konstruktív eh, kapcsolattartás politikáját folytatjuk, követjük, mert ez egy nagyon fontos stratégiai partner, és vele együtt tudunk fellépni a globális kihívásokkal szemben. A november 30-ai EU-Kína csúcs egyik fő célkitűzése a kopenhágai folyamat előrevitele, illetve a Kína bevonása nemzetközi válságok kezelésébe és megoldásába. De a stratégiai partnerség ennél is többet jelent. Előfordulhat ugyanis, hogy a Kína és az Európai Unió nem ért egyet, például az emberi jogok kérdésében. Ezekről a témákról őszintén kell beszélnünk a kínaiakkal. Az emberi jogi kérdések, beleértve a halálbüntetéseket, illetve a kisebbségi jogokat mindig felvetjük a szokásos politikai kapcsolattartásaink során, amikor is az emberi jogokat is szóba hozzuk a kínai hatóságokkal. Ugyan ez megtörtént november 28-án Pekingben, amikor is a novemberben Pekingben, amikor is felvetettük a halálbüntetések kérdését minden fórumon követeljük a halálbüntetés megszüntetését, ugyanígy követeljük a kisebbségi jogok tiszteletben tartását és Hadd nyugtassam meg ezt a házat, hogy ezeket az ügyeket mindig fel fogjuk vetni a minden fórumon, beleértve a legmagasabb szintű találkozókat is. Ferrero Waldner kollégám márciusban egy hosszú vitán vett itt részt a Tibet kapcsán, ahol ismertette az EU álláspontját. Hadd emlékeztessek arra, hogy mit is mondott. Mindig is támogattuk a kínai hatóságok és a Dalai Láma képviselőinek párbeszédét. Az emberi jogok általános érvényűek, és a tibeti emberi jogi helyzet joggal kelt aggodalmat mindenkiben. Mindig így álltunk Tibet kérdéséhez. Mindig közvetítettük ezt az üzenetet a kínaiaknak, akik meghallgatták a véleményünket. Ashton asszony is júliusban aggodalmát fejezte ki a Xinjiani zavargásokkal kapcsolatban, és kifejezte együttérzését az áldozatok hozzátartozóival. Olyan lépésekre szólított fel, amelyek megbékélést eredményeznek. Az EU tiszteletben tartja Kínának azt a jogát, hogy a bűnelkövetőket bíróság elé állítsa. Ugyanakkor minden körülmények között ellenezzük a halálbüntetést, és minden körülmények között követeljük a tisztességes tárgyalásokat. Az EU többször is kifejezte a kínai hatóságok felé, beleértve azt a két eh, nyilatkozatot is, amelyet eh, októberben és novemberben is nyilvánosságra hoztunk. Ezek a nyilatkozatok felszólították Kínát arra, hogy változtassa meg a meghozott halálbüntetéseket. Emellett arra is felszólítottuk a kínaiakat, hogy engedjék be a sajtót a tibeti és szinyangi ügyek tárgyalásaira mindannyian szeretnénk, hogyha Kína nyitottabb és átláthatóbb lenne, betartaná a nemzetközi szokásokat és betartaná az emberi jogokat. Mindannyian úgy reméltük, hogy az olimpiai játékok nagyobb rugalmasságot hoznak Kínában emberi jogok területén is. Sajnálatos módon ez eddig nem következett be. Folytatnunk kell a stratégiai partnerséget, és ennek részeként mindig fel kell vetnünk az emberi jogok kérdését is, mert az része a párbeszédnek. A következő eh, EU-Kína csúcs egy kiemelt alkalom, hogy ezt újra megtegyük és továbbfejlesszük kapcsolatainkat. Köszönöm. Thank you, Commissioner. Köszönöm, biztos úr. Lezárom a vitát. Most pedig szavazhatunk. Usnesení o Nikaragui a pani Veronik de Három javaslatunk van. Nicaragua és Veronik de Kaiser asszonyi a szó. Csak szeretnék emlékeztetni arra, hogy frakció úgy döntött, hogy nem vesz részt a szavazásban a korábban általam említett